október 21-i ülés jegyzőkönyvét, amelyet elfogadtuk, előterjesztettük, önöknek szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés ehhez, ehhez nincsen megjegyzés, tehát akkor így a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Hölgyeim és uraim, a következő információim vannak. Nincsen tolmácsolás? Tolmácsolási probléma? Most rendben van. A jegyzőkönyvekről beszéltem, 2010. október 21-i jegyzőkönyvről. Megjegyzés ehhez? Nincsen megjegyzés. Elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Akkor most a következő információkat szeretném önökkel közölni az ülés elején november 6-án egy újságírót Moszkvában összevertek. Ez a támadás megérdemli azt, hogy elítéljük. Nagyra becsüljük Medvegyev elnök gyors reakcióját és elkötelezettségét, hogy a tetteseket minél hamarabb felderítik. Október 31-én először került arra sor, hogy Moszkvában demonstráció történt, anélkül, hogy a rendőrség beleavatkozott volna. Ebben az orosz hatóságok sokat ígérő szignálját, jelzését látjuk, abban a tekintetben, hogy az általunk nagyon gyakran ismételt követelés mégsem maradt visszhang nélkül. Tíz nappal korábban Bagdadban eh, keresztényeket támadtak meg, akik egy templomban imádkoztak. Halottak eh, és sebesültek is voltak. Az eh, Európai Parlament nevében még egyszer szeretnék arra felszólítani, hogy a többi vallás tagjaival szemben türelmet tanúsítsunk, és ne alkalmazzon senki erőszakot. Most pedig eh, szeretnék a további információkra áttérni. December 10-én Stockholmban eh, adják át a Nobel-díjakat. A kínai hatóságok az Európai Unió tagállamaira nyomást gyakoroltak annak érdekében, hogy ne vegyenek részt az ünnepségen. Az Európai Parlament azonban az emberi jogok feltételnökli betartása szorgalmazza mindenhol a világon, Kínában is. Mivel a decemberi ünnepség olyan jellegű az Európai Unió is képviselteti magát a delegáció vezetővel. Most pedig szeretnék áttérni a napirendre. Szeretném megkérdezni, hogy Bert Lenger kolléga szeretne hozzászólni. Igen, Venécia tartományban eh, katasztrófa volt, eh, és Pádua és Verona szenvedett a katasztrófáktól. Katasztrofális áradásokra került sorra, melyek kb. 500 ezer szemét érintettek, és több százezer eurós kárral jártak.